Vi eh. chiedo scusa per questo clamoroso ritardo, ma vedo... Elnézést kell kérjek. Eh, rendkívüli késés van, de tudom, hogy nagyon sok kollega ugyanazzal a problémával küzdik. Tüntetés van, ez bénítja meg a várost, úgyhogy eh, nagyon kevés résztvevővel tudjuk csak megkezdeni. Akkor nézzük a napi rendet először is. A, mielőtt elfogadnánk, közölnöm kell a következőket. Lisek kollega más kötelezettségeket nem tudott áthelyezni idős, más időpontra, és éppen ezért az EU-Grúzia jelentés, amelynek ő az előadója és a nyolcas napi rendi pont nál van, négyes hely, a negyedik helyre csúszik előre, és így a kollégák lehetőséget kapnak arra, hogy elmondják ezzel kapcsolatos véleményüket. A szeptember 9-i AFET izraeli látogatásról is majd szólunk. A, az Afganisztán költségvetési kérdéssel kapcsolatban, a pénzügyi támogatás költségvetési ellenőrzésével kapcsolatban eh, Játemaki eh, ülését október 6-án eh, fogjuk megtárgyalni. Hogyha most más megjegyzés nincs, akkor feltételezem, hogy a napi rendet ebben a formában el tudjuk fogadni. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy a 2012-es ütemtervet szétosztottuk, kérem vegyék tudomásul, és a különböző ülések napirendjét vegyék fel, jegyezzék meg. Szeretném ezen kívül továbbá tájékoztatni önöket arról, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság afganisztári költségvetési támogatásának ellenőrzésére vonatkozó jelentése 2011. szeptember 12-én 12 órakor meghatározása került, nagyon szűkös határidők vannak, mint látjuk ebből is, és ezért arra kérnek mindenkit, hogy angolul nyújtsák be módosítóit. A regionális megállapodással kapcsolatos módosítók határideje a pán-európai preferencia keretek módosítóinak határideje szeptember 12-12 óra, és bocsánat, szeptember 22-12 óra, és ezzel pedig Christian Dan Préde szeptember 8-9-i látogatásának beszámolóját adom Pe 8 septembrie și um, uh, în dimineața zilei de 9 uh, o delegație... Köszönöm szépen, elnök úr! Szeptember 8-án, 9-én a külügyi szakbizottság küldöttsége Izlandra utazott, Izraelbe utazott, elnézést. Andrik Jene asszony utazott a néppártól, Sargentini asszony a zöldektől, Atkins úr a konzervatívoktól, és én is jelen voltam. Nagyon sűrű programunk volt, Két miniszterrel is találkoztunk. Találkoztunk a mezőgazdasági és halászati miniszterrel Gernárszon úrral. És az ipari iparügyi miniszterrel, Julis Kota asszonynal. Találkoztunk Stefan Johanssonnal is, aki a főtárgyaló. Találkoztunk a parlament, főként a külügyi szakbizottság képviselőjével, és voltak további találkozók is az különböző izlandi szakszervezetek képviselőivel. valamint olyan szervezetek képviselőivel, akik támogatják Izland Európai Uniós csatlakozását, és olyan szervezetek képviselőivel is tárgyaltunk, akiket az EU-s csatlakozás ellenzőjének nevezhetjük. Találkoztunk Timosok úrral is, aki az EU küldöttség vezetője, valamint összeültünk a tagállamok Reykjavikban akreditált nagyköveteivel is. Jártunk a Hedi Hevei villamos energia termelő erőműve, erőműben, meglátogattuk a helyi egyetemet is, beszéltünk az éghajlatváltozással kapcsolatos problémákról, energetikai problémákról, és a sarkvidékkel kapcsolatos problémákról. Nagyjából ez volt a programja a látogatásunknak. Milyen tanulságokat vonhatunk le a látogatásból? Nos, röviden összefoglalhatom, hogy a látogatás ismét megmutatta, hogy egy olyan országgal van dolgunk, egy olyan jelölt el, amely nagyon erősen megosztott, amikor az Európai Unióhoz való csatlakozásról van szó. Egy olyan országról van szó, amelyben igen méreható kétségek vannak. Egyik oldalon vannak emberek, akik azt, mondjuk, azt mondják, hogy várjuk meg a végét, és majd meglátjuk, hogy merre haladunk. Tudják, hogy a csatlakozási tárgyalások ugye megkezdődtek, Ezek a személyek tehát egyszerűen azt mondják, meg kell várni, hogy mi történik. Négy fejezetet a magyar soros elnökség alatt sikerült lezárni, elnézést megnyitni. Kettőt már lezártak előzetesen, és voltak már tárgyalási fordulók, lesz két további forduló a lengyel soros elnökség alatt. Célul tűzték ki azt, eh, hogy a, az eljövendő év során az összes fejezetet megnyissák, és amennyiben lehet a Dán soros elnökség idején le is szeretnék zárni a fejezeteket. Ez egy nagyra törő célkitűzés, és ebben az összefüggésben talán érdemes megemlíteni azt, hogy olyan tárgyalófélel van dolgunk, amely nagyon felkészült, nagyon sok szakismerettel rendelkezik, és ezeket hasznosítja is a tárgyalások folyamán. Ez azt jelenti, hogy ez ideig sikerült már egy nagyon jó tapasztalatcserét megszervezni. Az Európai Unió tárgyalói szinte példaértékű tárgyaló felekről beszéltek izlandi oldalról. Ez azonban nem változtatta azon, hogy az ország nagyon megosztott, ami az EU-s csatlakozást illeti. Emlékeztetnék arra, hogy a tárgyalási folyamat végén az izlandiak népszavazáson nyilvánítanak majd véleményt, erről már született döntés, és jelen pillanatban elmondhatjuk azt, hogy vannak olyanok, akik támogatják a csatlakozást, vannak, akik nem, és úgy tűnik, hogy egyenlőre sokkal többen vannak azok, akik ellenzik a csatlakozást. Néhány szót szólnék most a tartalmi kérdésekről. Szinte az összes találkozón megállapíthattuk azt, hogy négy főbb téma van, négy fő fejezet. Ezek rendkívül érzékenyek a tárgyalófelek számára is, de általánosságban véve is, tehát az Izland köztársaság számára is. Ezek a témák nyilvánvalóan meghatározzák a politikai vitát az országban. Ide tartozik a mezőgazdaság, a halászati politika, a valuta kérdések, illetve a sarkvidéki témakör. Mint ahogyan mondtam, tehát ezek a főbb problémák, ez a négy témakör merül fel újra és újra a tárgyalások folyamán, és mi is ezekről beszéltünk, amikor megbeszéléseket folytattunk az izlandi politikusokkal, és természetesen az izlandi főtárgyalóval, valamint a miniszterekkel is beszéltünk ezekről, akikkel találkoztunk. Ami a halászatot illeti. Úgy tűnik, ez a kulcs téma, és úgy tűnik, ez az oka annak, hogy Izland nagyon hosszú időn keresztül nem nyújtott be csatlakozási kérelmet. Ebben az összefüggésben egy igazi szakadékkal állunk szemben, hatalmas a szakadék kormányzati szinten is. Mondhatjuk talán, hogy a maga a társadalom is igencsak megosztott, ami az EU-s csatlakozást illeti, de maga a kormány sem ért egyet, amikor az EU-s csatlakozásról van szó. Egyik oldalon áll a szociáldemokrata párt, aztán van egy baloldali párt is, ezek támogatják a csatlakozást, másrésztről azonban van egy további párt is Izlandon, pedig a zöldek, ez a baloldali zöld mozgalom nevet viseli ez a párt, és ez ellenzi Izland csatlakozását. A mezőgazdaság és halászati minisztert ők adják, de van egy másik kulcsfontosságú dossziéjuk is, ez pedig a pénzügyminisztérium. A mezőgazdaság és halászati miniszter, Gerneszor úr, ő tulajdonképpen az egyik legfőbb ellenzője Izland Európai Uniós csatlakozásának. Gernerson úr azt mondta, hogy azt szeretné, hogyha a mezőgazdasági fejezetet blokkolnák, ők a maguk részéről, és ezzel gyakorlatilag blokkolná az egész csatlakozási tárgyalásokat is, az egész csatlakozási folyamatot, de más politikusok is azt mondták, hogy ugyanilyen fontosnak tartják ezt a témakört, ugyanezt az irányvonalat támogatnák, és többször is elhangzott, hogy először is a társadalom támogatására van szükség annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályokat megváltoztassák, hozzáigazítsák a közösségi jogszabályok hoz. Ez gyakorlatilag világosan azt jelenti, hogy meg kellene ez esetben szakítani a tárgyalási folyamatot. Vannak azonban olyanok is, akik azt mondják, hogy le kellene zárni a tárgyalásokat. Tehát vannak olyan politikusok, akik szeretnék végigvinni a tárgyalásokat, és a kormány többséghez tartozó egyik párt is támogatja ezt a nézetet, míg közben mások azt mondják, hogy nem, le kell állítani a folyamatot, és a két évvel ezelőtt benyújtott csatlakozási kérelmet fel kell függeszteni. Ami a pénzügyeket illeti, itt is van egy nagyon érdekes témakör, ugyanis a legfőbb oka annak, hogy Izland benyújtotta csatlakozási kérelmét, az volt, hogy az Izland kor, izlandi korona egy bizonyos helyzetbe került. Bizonyosan emlékeznek arra, és több látogatásunk során is már hallhattuk azt, hogy az izlandi korona egy olyan valuta, amely rendkívül gyenge, túl gyenge ahhoz gyakorlatilag, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszerben megállja a helyét, és az Európai Unió bevezetése, csatlakozás az euróvezethez nagyon jó alkalom lenne arra, hogy az izlandi gazdaságot konszolidálni tudják. Ebben az összefüggésben talán utalni kell arra is, hogy az izlandi gazdaság a néhány évvel ezelőtt kirobbant pénzügyi válságot követően most viszonylag jó úton halad, a nemzetközi valuta alappal közösen indított programot sikerrel lezárták, gazdasági növekedésről számolnak be Izlandon, csökken a munkanélküliség, a gazdasági légkör viszonylag jó. Az egyetlen aggodalma az izlandi politikusoknak, a az izlandi korona stabilitásával függ össze. Természetesen nagy figyelemmel és némi aggodalommal kísérik az euróövezeti fejleményeket is. Végezetül szeretném még röviden elmondani, hogy hogyan alakultak azok a találkozók, amelyeket mi a küldöttség részéről megszerveztünk a, azokkal a grémiumokkal, amelyek támogatják a csatlakozást, és azon szervezetek képviselőivel, akik ellenzik azt. Összességében a találkozók viszonylag jól zajlottak. Két fő pontot tudtunk gyakorlatilag megtárgyalni. Egyrészt kiderült, hogy a csatlakozásról szóló vita nem szakszerű, hanem érzelmi alapokon zajlik. Vannak olyan elemek, amelyek a tulajdonképpen újra és újra a nyilvánosság figyelmének középpontjába kerülnek, de sokkal inkább érzelmeken alapul a csatlakozásról szóló nyilvános vita. Másrésztről világos, hogy a csatlakozás elleni mozgalom sokkal jobban szervezett, mint azon grémiumok, azon szervezetek, amelyek támogatják az EU-hoz való csatlakozást. Ez egy nagyon világosan megnyilvánuló különbség, amely megmutatkozik a nyilvánosság előtti szerepvállalásban és a szakismeretekben, tapasztalatokban is. Ezek voltak tehát a legfőbb pontok, amelyeket szerettem volna elmondani az izlandi látogatásunkkal kapcsolatosan. Meggyőződésem, hogy a tárgyalások valamint a nézetek az izlandi csatlakozásra kapcsolatosan mindannyiunk számára nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Sir Robert Atkins, membro. Köszönöm szépen, Atkinson úrnak adom meg a szót, aki az izlandi delegáció tagja volt szintén. Nos, elnök úr, először is gratulálni szeretnék eh, Christian Dan Prédának, hiszen a delegáció vezetőként olyan stílussal, olyan humorral tette a dolgát, amivel sokkal élvezhetőbb volt az a rövid idő, amíg ott tartottunk. Világossá vált, hogy jelentős problémák, kérdések merülnek majd fel, amiről beszélt ő is. Két dolog közül szeretnék, két dologról szeretnék szólni. A halászati miniszterre tulajdonképpen a tárgyalások világosan kimutatták, hogy semmi nem tartja őt vissza attól, hogy továbbra is állítsa, hogy a tagság az jó dolog, és a halászat alapvetően fontos Izland számára. Ezt megérthetjük. Tulajdonképpen ez a legfontosabb, legalább olyan fontos, mint a font német, eh, Angliának, de ez más területre vezetne át. Több embert tettem fel ugyanazt a kérdést a csatlakozással kapcsolatban, és a válasz mindig ugyanaz volt, hogyha megosztottak a pártok és mások, akkor miért nem próbálnak először ö, tagfelvételt kérni, és ebben megállapodni. A kormánypárt, amely ugyan történelmileg kormánypárt, de most nem ez a párt adja a kormány vezetőjét, ugyanerre a kérdésre azt válaszolták, Miután elmondtam, hogy kicsit érthetetlen a tárgyalási pozíciójuk, hiszen akkor adták be a jelentkezésüket, amikor semmiféle támogatás nem volt a végeredménnyel kapcsolatban. Megkérdeztem, hogy nem lenne értelmesebb népszavazást tartani egyáltalán a tagfelvételmi kérelemről. tény, hogy a koalíciós kormány, a szociáldemokraták és a zöldek, még ha amúgy ellenzik is, hajlandók lennének a jelenlegi kormány támogatása érdekében támogatni a a felvételi kérelmet is. De úgy gondolom, hogy időt pocsékolunk azzal, hogy ilyen ö, hosszadalmas tárgyalásokat folytatunk, és egyetértek azzal is, hogy a tárgyalások minősége természetesen rendkívüli, hiszen a főtárgyaló abszolút a helyzet magaslatán van. De kérdés, hogy mikor jutunk eredményre. Nem lenne éppen ezért jobb, hogyha a tárgyalások megkezdése előtt megkapnánk a lakosság támogatását Izlandon, és aztán utána könnyebb lenne a tárgyalási feltételek meghatározása is. Nyilvánvalóan vannak problémák a halászattal kapcsolatban, de van esélye igazából annak, hogy támogassák a csatlakozási kérelmet. Ez persze egy olyan fajta kijelentés, amit nem tudunk teljesen bizonyossággal kijelenteni, hiszen sok mindentől függ a végeredménye is. Mégis meglepett az, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés az euróhoz való csatlakozás kérdéskörében, mint az EU-hoz való csatlakozás kérdéskörében. A kívülről nézzük az eurozóna problémáit, nyilvánvalóan önök is legalább annyit tudnak erről, mint bárki más, akkor ez meglepő. De mondták, hogy a holland és a brit kormányok szempontjából igen nagy előny, hogy mindenféle hátralévő adósságot teljes mértékben megfizettek, és ez kellemes meglepetés volt ezt hallani, tehát hogy ebben is látják az eurozóna előnyeit. Úgy gondolom, hogy egy Vox Populi buszsofőrrel is tárgyaltam, beszélgettem, aki igazából nem is átlagos buszsofőr volt, hanem tulajdonképpen egyetemi professzornak is elment volna, aki, illetve az is volt, és csak a szabad idejében vezetett busz, de ez tréfa, úgyhogy nézzük. Megkérdeztem őt is, hogy mit gondol az EU csatlakozásról. Azt mondta, hogy igazából a politikusok azok reménytelenek, nem az izlandi nép nevében beszélnek, nem is értik őket, stb. stb. Igazából szórakoztatta a delegációt ez a buszsofőr, de mégiscsak az a gyanú, azt gyanítom, hogy van ebben némi igazság. Mégpedig az, hogy a politikusok meglepő módon bizonytalanok az irányt illetően. Vannak, akik támogatják, vannak, akik nagyon sokan, akik ellenzik, de nem tudják, hogy jó-e vagy rossz a csatlakozás. Meglepett, hogy egyértelmű a prosperitás, persze csak pillanatképeket láttunk, de mégis láthatóan jól élnek. A pénzügyminiszter azt mondta, hogy kétszázalékos növekedés van, és a dolgok igazából elég jól fejlődnek, jó úton haladnak de amikor a lényegre érünk, akkor a tárgyalásokra, akkor egyértelmű, ők, mint nyugat-európai kultúra, nem felelnek meg szinte egyetlen fejezet feltételeinek sem, kivéve azt a négyet, amit a delegáció vezetője is említett. Nagyon érdekes beszélgetést folytattunk a nagykövettekkel a nagykövetel, és viszonylag világos képet eh, kaptunk. A nagykövetek azt mondták, hogy eh, Izlanddal kapcsolatban még mindig van mozgástér, nem tudjuk mik a feltételek, nem tudjuk meg tudjuk-e oldani a halászati problémát hogyha esetleg a, a közös halászati politikában egy új arc jelenne meg, az lehet, hogy jó lenne. De azt eh, gyanítom, hogy végeredményben haboznak majd a csatlakozással kapcsolatban, ha csak a napi tevékenységüket befolyásoló kérdésekben eh, nincsen pozitív hatás, hiszen a valutájuk az nyilvánvalóan viszonylag kicsi és gyenge. Köszönöm szépen befejezésképpen a titkárságnak, a delegáció vezetőnek, mint mondtam, rendkívül humoros delegáció vezetését. Eh, Köszönöm szépen Edkins úrnak. Tarant úr kap szót most. Thank you, Mr. President. I, I'd also like to thank the Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a delegáció tagjainak magáért a látogatásért és az arról nyújtott információért. Én annyit szeretnék elmondani, hogy megvolt a lehetőségem arra, hogy találkozzak Izlandon az elnökkel, illetve a külügyminiszterrel, és az elnök azt mondta, hogy véleménye szerint az Európai Unió elárulta Izlandot, ugyanis a sok ázsiai ország válságos helyzetét sokkal nagyobb figyelemmel kísérte az Európai Unió, mint Izlandét. Úgyhogy az EU elárulta Izlandot. És hogy Izlandnak talán sokkal jobb kapcsolatai vannak Kínával, mint az EU-val. Ez pedig tényleg olyan vélemény izlandi részről, amit figyelembe kell vennünk. A másik dolog, amit megkívánok említeni, az az, hogy Reykjavikban találkoztunk a halászati miniszterrel, és amennyiben ő azt mondja a delegációjának, hogy a halászatra vonatkozó fejezetnél állítsák le a tárgyalásokat és akadályozzák meg a tárgyalásokat, hát szerintem ez elég komoly problémát okoz. nem is tudom, hogy mit kellene tennünk. Talán azt kellene tennünk, hogy elfogadjuk az ő álláspontjukat, és megtartjuk az izlandi halászatot ugyanolyan elszigetelt helyzetben, mint ahogy eddig volt. De azt is megtehetjük, hogy az izlandi halászatot inkább egyfajta kiegészítésének, sőt sarokkövének tekinthetnénk az európai gazdaságnak és halászatnak. Köszönöm szépen, Taránt úr! Úgy látom, hogy más nem kér szót, úgyhogy Grip úrnak adok szót. Tessék! Eh, molte grazie, abbiamo ascoltato con interesse. Köszönöm szépen. Érdeklődéssel és figyelemmel hallgattuk végig ezeket az információkat az izlandi látogatásról. Tulajdonképpen ez ez a vélemény megegyezik azzal, amit mi a külszolgálatunk segítségével Izland részéről mint információ megkaptunk. Véleményünk szerint is nagyon érdekes ez a téma, és úgy gondoljuk, hogy az izlandi belpolitikát nyomon kell követnünk. Különösképpen odafigyelünk majd arra, ami a sarkvidéki politikával kapcsolatos kérdéseket illeti. Ugyanis Norvégia és Oroszország is érdekelt a sarkvidéki politikában. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Egykész úr, még egyszer, tessék. Engedjék meg, hogy még valamit elmondjak azzal kapcsolatban, ami itt elhangzott. A bizottsági képviselő hozzászólt a sarkvidéki politikával kapcsolatban. Voltak gyanúink azzal kapcsolatban, hogy az izlandi részről, hogy az Európai Unió inkább a sarkvidéki területek után érdeklődik, és nem is Izland iránt, tehát hogy ezért szeretnénk az izlandi csatlakozást. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy ez olyan téma, ami nagyon érzékeny, erre nekünk is oda kell figyelnünk, és nagyon okosan kell ezt kezelnünk, hogy Izland ne higgye azt, hogy a sarkvidéki területek miatt akarjuk őket felvenni. Köszönöm szépen, mondja az elnök feljegyeztük ezt a nagyon fontos üzenetet, amit a bizottság képviselőinek elmondott, és ez természetesen benne lesz hivatalos dokumentumainkban is. Akkor most következik a négyes napi rendi pont. Lizek kolléga napirendi pontját hoztuk elő négyes pontnak, vagy előre négyes pontnak. Úgyhogy a partnerségi megállapodás körülbelül negyed tizenegyre kerül, ugyanis Liszek úrnak el kell mennie, más fontos dolga is van még. Tehát Nielsen úr napirendi pontja, az ötös egy kicsit hátrébe kerül, és akkor most Liszek úr következik, a nyolcas pont. Elnézést kérek, elnök úr, nekem ezzel gondom lesz, ugyanis eh, a néppárt eh, Ányik jelentéstevője vagyok, eh, ami a közép-ázsiai témát illeti, hát velem ezt nem beszélte meg Nielsen asszony. Eh, nemmeno io, <laughs> l'ho, l'ho saputo questa mattina Erről a változásról én is csak ma reggel hallottam, én sem tudtam ezeket a dolgokat előre, és csak megpróbáltam megoldani ezt a hirtelen felmerült problémát. Úgyhogy azért javasoltam, hogy cseréljük meg az ötös és a nyolcas pontokat. Nielsen asszony és a Liszek úr napirendi pontját. De hát tudom, hogy nem csak egy személy felelős egy-egy rendi pontért, itt vannak az árnyék jelentéstevők is. Úgy látom, hogy bonyolultabb ez a kérdés, mint gondoltam. De hát mégiscsak az a legfontosabb, hogy a vélemény előadója itt legyen, ők a legfontosabb személyek minden egyes szövegnél. Talán, hogyha a Liszek úr röviden mutatja be a napirendi pontját, akkor a többire is időben sor kerülhet z mojego między innymi powodu e, z, musieliśmy namieszać w planach pani poseł Jegle, także serdecznie, serdecznie przepraszam. Szeretnék köszönetet mondani, és egyben elnézést is kérni Jégle asszonytól. Rövid leszek valóban. A jelentés tervezetet mindenki megkapta és ha megengedik, akkor egy személyes megjegyzéssel kezdeném. Akkor, amikor előadónak nevezte ki, akkor nagyon örültem, de aztán világosá vált, hogy ez egy rendkívül nehéz feladat, amit vállaltam. De szeretnék egyben köszönetet is mondani mindenkinek, akik a Grúziáról szóló jelentés előkészítésében a politikai, gazdasági, jogi kérdésekben segített. Alapvetően az ország igen dinamikus és nagy tempóban fejlődik, és a grúz állampolgárok is arról álmodnak, hogy előbb-utóbb eutagok lesznek. Én háromszor jártam Grúziában, amikor eh, a jelentést készítettem, és háromszor tárgyaltunk eh, a grúz elnökasszonynal, a parlament elnökével, a külügyminiszterrel, a főtárgyalókkal, de beszéltünk az ellenzéki pártok politikusaival is, akik tehát parlamenten kívüli pártok. de ezek a pártok a korábbi önkormányzati parlamenti választásokban részt vettek. Tárgyaltunk az ombudsmannal, újságírókkal, tehát tényleg mindenkivel igyekeztünk beszélni, aki foglalkozik egyáltalán Grúziát érintő kérdésekkel, problémákkal. Tárgyaltam, beszélgettem a, pol- a lengyel elnökség, a lengyel külügyminisztérium képviselőivel is, sőt többször eh, találkoztam Vigánt úrral és kollégáival, az Európai Unió főtárgyalójával is, és munkatársaival. Ennek köszönhetően rengeteg hasznos információt szereztem, különösen a Grúziával való kapcsolatokra vonatkozóan. a gazdasági nehézségeket követően, és amelyek a 2008-as Oroszországgal való konfrontáció után adottak. Aktuális híreket hallottam például a gazdasági struktúrák alakulásáról. És ezeket mind a jelentésbe is bevettem. Úgy tűnik, hogy Grúzia jó úton halad például az igazságügyi rendszer a demokratikus struktúrák kialakításában. Figyelembe vettem ezen kívül a legutóbbi grúz választások eredményeit is. Békés, korrekt módon lefolytatott választások voltak. A folyamatban résztvevő megfigyelők egyöntetűen ezt állapították meg. Sokkal jobb Grúziában a helyzet a korábbiakhoz képest, igen gyors, állam, eh, reformok vannak az állami struktúrákkal kapcsolatban is. Nos, ennyit. Miről kellene még az általános helyzeten kívül beszélni? Van egy politikai probléma a 2008-as háborúból adódóan. Ez személyes véleményem, de szakértők is az Európai Unióban hasonló véleményen vannak, különböző szervezetek, csoportosulások, ezt mondják. Egyértelműen meg kell határozni ezt a helyzetet. Őszintén szólva, a grúz felségterület 20%-a a nemzetközi jog értelmében megszállás alatt van, a Grúzia integritását elismeri a nemzetközi közösség, és a grúz hatóságok önrendelkezési jogát is a grúz területekre vonatkozóan. De meg kell, hogy állapítsuk, hogy az orosz csapatok grúz területeken nem szívesen látott vendégek. Más kérdés a szabadkereskedelmi megállapodás. a grúz állam reformjai, a gazdasági rendszer reformjai az országban egyértelműen jó orientációjúak. Az Európai Parlamentnek pedig egyértelmű üzenetet kell Grúzia felé megfogalmaznia. Itt az ideje a tárgyalásoknak. Természetesen az is fontos, hogy segítsünk grúz kollégáinknak a reformok megvalósítása során. Önök előtt van a jelentés, nem akarom tovább részletezni. Elkezdtem az árnyék előadókkal az egyeztetéseket, és nyitott vagyok, és várom megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, Lizek úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a jól előkészített jelentést. Volt időnk találkozókat szervezni, tanácskozni, és ezért nagyon hálás vagyok a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek és az összes többi kollégának. Úgy gondolom nem lesz nagyobb gond a szöveggel, a szövegtervezet kiegyensúlyozott a legtöbb fontos területről említést tesz, megdicséri Grúziát ott, ahol előrelépés történt, de utal a hiányosságokra is. Tény, hogy a keleti partnerségen belül Grúzia az egyik legfontosabb partnerünk. Igaz ez a reformok tekintetében is. Közösek az értékeink, és az egyik alapvető érték a demokrácia. A gazdaság jól működik, az emberi jogok védelme, tiszteletben tartása rendkívül fontos a reformok szempontjából, és egy egyezmény szempontjából is. Ahogyan Liszek kolléga elmondta, Grúzia nagyon nagy előrelépéseket tett, ami az EU-hoz fűződő kapcsolatát illeti, de a kormánynak intézkedéseket kell foganatosítania a demokrácia konszolidációja érdekében. Különösen igaz ez a politikai pluralizmus és a média pluralizmusa tekintetében, de erről később szólnék még néhány szót. Hangsúlyozzuk a szuverenitást, valamint a területi integritását Grúziának, Fontosnak tartom azonban azt is, hogy a hatóságok gondoskodjanak arról, hogy a menekültek és a lakhelyüket elvesztettek visszatérhessenek állandó lakhelyükre. Abháziában és Déloszétiában a következőképpen fest a helyzet. Gondoskodnunk kell arról, hogy a nemzetközileg elismert határokat tiszteletben tartsák. Grúziának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy elkerülje a politikai konfliktusokat nem lehet felhasználni az idegen csapatok jelenlétét konfliktusok szítására. Nagyon fontos egy olyan egyezmény megkötése is, amely a vízumkönnyítésekre ad lehetőséget. Nagyon fontos, hogy lépéseket tegyünk egészen a vízum szabadságig, és ami az igazságügyet illeti, Grúzia ott is nagyon nagy fejlődést tanúsított. Azonban továbbra is nagyon sok furcsa politikai lépésnek lehetünk tanulni, amelyek motivációja nem világos. Az államnak gondoskodnia kell arról is, hogy a jogászok jobb képzésben részesüljenek, a rendfenntartók részéről gyakorolt erőszak szintén egy jelenség, és az államnak igyekeznie kell javítani a börtönök helyzetét is, illetve a börtönökben uralkodó állapotokat. Grúziának, Grúziában a világviszonylatban legtöbb ember található börtönben, és gyakran nagyon embertelen körülmények között élnek ezek az emberek, a fogvatartottak. Beszéltem már a médiáról, itt főként a az újságírók helyzete mérvadó. Szeptemberben az újságírók nemzetközi szervezete követelte, hogy egy szerb újságírót engedjenek szabadon. Egyes információk arra utalnak, hogy őt Oroszország részéről, tehát Oroszország számára gyak- történő kémkedéssel vádolják. Júniusban volt egy hasonló eset egy másik újságíróval, őt is azzal vádolták, hogy a legfőbb szinteken kémkedett Oroszország számára. Grúziában. Éppen ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a média pluralizmusának és a média szabadságának az előmozdítása rendkívül fontos. Ami a tulajdonjogokat illeti a médiában, nem elegendően átláthatóak az állapotok, a körülmények, és emellett az újságírók gyakran nem férnek hozzá az állammal kapcsolatos információkhoz, valamint a kormánya kapcsolatos információkhoz. Grúzia tehát nagyon érdekes eset. Egyetértek azonban a jelentéstevővel abban, hogy Grúzia jó úton halad. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Brokk úr. Nos, elnök úr, csak néhány megjegyzést fűznék hozzá, és reagálnék arra, amit legutóbbi mondatában mondott a kolléganő, nevezetesen, hogy Grúzia valóban jó úton halad. Hát nem minden működik százszázalékosan, ez valóban így van, de nem is várhatunk mást, és ha azt né- megnézzük, hogy a háború után Grúzia milyen mértékben stabilizálódott, és milyen módon javult a gazdasági helyzet, infrastruktúrát épített ki, modernizált, korszerűsített, a növekedés pályájára lépett, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy sokkal jobban zajlott le mindez, mint ahogyan azt korábban várhattuk volna. A helyi önkormányzati választások alkalmával az EBS és más nemzetközi választási megfigyelők mind korrektnek tartották a választások lefolytatását, úgy tűnik tehát, hogy olyan demokratikus folyamat zajlik Grúziában, amely mindenképpen pozitívan értékelendő. Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk róla és támogassuk ennek a folyamatnak a folytatását. És az a benyomásom, hogy a keleti partnerség más országaiban nem zajlik olyan jól mindez, így tehát Grúzia egyfajta világító toronynak tekinthető ebben a fejlődésben nyilvánvalóan utalni kell a hiányosságokra, és, és ott is hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy javuljon a helyzet. Annak érdekében, hogy hosszú távon elérhessük a kívánatos helyzetet Grúziában. Ezért is köszönöm Liszek úrnak, hogy megpróbál itt támogatást nyújtani, és megpróbálja előmozdítani a helyzetet. Köszönöm szépen. Brock, la parola. Köszönöm szépen, Brock úr. Most pedig az ERD-nek, Geher adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Régiók Bizottsága nevében is köszönöm, hogy elmondhatom véleményüket. Két percet, ha adnának arra, hogy magáról a tárgyalási folyamatról beszéljek. Hét plenáris ülést tartottunk eddig, az utolsóra júliusban. Bocsánat, javít az előadó csak hatot, és a hetediket ez év októberére tervezzük és úgy látom, hogy jól haladunk a legtöbb területen előre. Nyilvánvalóan van számos kérdés még, amelyek vagy specifikusak, vagy pedig Grúziára vonatkozóan, vagy pedig minden tárgyaló partnerünknél megjegyelnek, akikkel hasonló megállapodásokról tárgyalunk, de ezeken a területeken is előre jutottunk. Véleménycserére került már sor a nyári szünetet megelőzően még a legfontosabb szereplőkkel, és remélem, hogy ez majd segíti önöket a jelentés megírásában. Szeptember elején beterjesztettük már jelentéstervezetünket, és várjuk megjegyzéseiket. A jelentésre vonatkozóan szeretnék a tisztelt képviselők által elmondottak reformokra visszatérni. A reformokkal kapcsolatban mindannyian úgy véljük, hogy Grúzia igen jelentős reform folyamatot mélyen és gyorsan bonyolított le, ami persze nem jelenti azt, hogy a végére értek volna, és arra is rámutattunk a, a fejlődés jelentésben ez év elején, ami két kérdést ölel fel. Az egyik a demokrácia konszolidálása és egy toleráns, pluralista politikai kultúra kialakítása, a másik pedig az igazságügyi rendszer. Ide tartoznak azok a kérdések, amelyeket az európai parlamenti képviselők mondtak, és ezeket mi is magunk is aláhúztunk. Nyilvánvalóan a kérdéseket a tárgyalások során megpróbáljuk felvetni, a grúz hatóságokkal. A politikai párbeszéd és együttműködés kérdése szintén egy olyan terület, amelyekre önök is ajánlásokat fogalmaztak meg. A 49-es cikkre való utalás egyértelmű a jelentésben is. Két dolgot hagyj meg ezzel kapcsolatban. Az általunk folytatott tárgyalások, társulási szerződésekről a partnereinkkel önmagában nem tartalmazzák és nem is zárják ki az Európai Unióval való bármely jövőbeni kapcsolat lehetőségét, de a gazdasági együttműködésről szólnak. Ez az egyik, a másik pedig, hogy fontos, hogy akkor, amikor ilyen jellegű megállapodásokról tárgyalunk, akkor párhuzamosságok vannak Párhuzamos a partnerek szándéka, törekvése természetesen a kérdésekben. A másik dolog pedig a, a kizakadó területek Abházia és dél -Oszétia. Nagyon sokszor elismételtem már magam is, hogy mennyire fontos, hogy tiszteletben tartsuk Grúzia területi integritását. Ez az alapja megközelítésünknek, e kérdéskörben. Meg kell, hogy mondjam, hogy széles körű eszközöket próbálunk alkalmazni, ezek között önök is említenek néhányat, a Genfi folyamat, az ENSZ, a, amely most egy új különleges képviselőt nevezett ki, és van, próbáljuk a, az országon belül áthelyezettek, illetve átköltöztetettek helyzetét is javítani. Az, ajánl- az önök ajánlásaival kapcsolatban hadd mondjam el a következő három dolgot. Az a vélemény, hogy jelenleg a, az Európai Unió folytassa munkáját jelenlegi formájában, tehát egyfajta monitoring mechanizmusként működjön az administratív kérdésekben, és ez is legyen a határa tevékenységének. A másik pedig a következő. A terület integritás tiszteletben tartására alapján az Európai Unió az elszakadt területekkel kapcsolatban fontosnak tartja, hogy nem szabad ezeket elszigetelni, nem kívánjuk támogatni azok visszaannektálását, de lehetőséget kell segítenünk teremteni arra, hogy hosszú távú békés megoldás szülessen. Végül pedig a Genfi tárgyalások. A jelentésben némi pessimizmust tapintottam ki ezzel kapcsolatban. Igen, jó a Genfi tárgyalások megítélése a felek körében. És ezért úgy gondolom, hogy azok az eredmények, amelyeket ön is, önök is említenek, valóban még nem jelentősek, de maga a folyamat az, ami fontos, és ezt kell hangsúlyozni. A béke és biztonság folyamata. A reformokkal kapcsolatban erről már szóltunk, de ha megengedik, megismételném a vízum könnyítést és a visszafogadatási megállapodást, ez hatályba lépett. Természetesen úgy véljük mi magunk is, hogy további lépések megtétele előtt, tehát a mélyítés előtt, a mobilitás megerősítése előtt kell egyfajta nyomonkövetés ellenőrzés, tehát egy évvel a hatályba lépést követően visszatérünk, értékeljük a végrehajtást. Végül pedig a DCFTA, amely a mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás. A társulási szerződésekben szólunk erről is. Az az érzésem, hogy most már azért a, az eddigi erőfeszítéseinknek az utolsó szakaszába értünk, megállapodtunk, egy egyértelmű akciótervben a, görög hat, a, bocsánat, a grúz hatóságokkal, és a végrehajtást véglegesítik a, a grúz hatóságok. Amint erre sor kerül, a bizottsági kollégáink pozitív értékelést tudnak hozni, és megkezdhetjük a tárgyalásokat. Azt hiszem, mivel nincsen eh, sok időm, itt befejezem megjegyzéseimet, bár van lenne még miről beszélnem. Köszönöm szépen mégis. Dr. Kjár. Köszönöm szépen Kejer úrnak. Az árnyék jelentéstevőnk a zöldek részéről parancsoljon. Köszönöm, és elnézést kérek, hogy nem értem ide hamarabb, volt némi problémám. Először is szeretnék köszönetet mondani Liszek úrnak, remek munkát végzett. Néhány kisebb témát szeretnék felvetni, amivel kapcsolatban módosítót fogunk majd benyújtani. Néhány ponton egy kicsit más a mi álláspontunk, más oldalról közelítjük meg a problémát. Maga a jelentés, ugye az Európai Unió szempontjából társulási megállapodás Grúziával. Azt hiszem, hogy négyszer is szerepel a szövegben az orosz probléma. Én ezt nem is szeretném kritizálni, de úgy gondolom, hogy egy kicsit máshogy kellene ezt megfogalmazni. Tehát nyitottabbá kellene tenni a megfogalmazást, ugyanis ott van az Európai Uniós misszió, és jó lenne, hogyha az elfoglalt területeken jobban együtt tudnánk működni az ottaniakkal, és jobban tudnánk nekik segíteni. Tehát egy ilyen jellegű, az orosz megszállással kapcsolatos módosítót be fogunk majd nyújtani. Aztán Grúzia konstruktív unilateralizmusával kapcsolatban megtalálhatóak a pozitív megjegyzések Szakaszvili elnök tavalyi itteni látogatásával és beszédével kapcsolatban is vannak megjegyzések a szövegben. De itt is lenne egy megjegyzésünk az agresszió ellenes paktummal kapcsolatban. Ezt mi már sokkal hamarabb elindítottuk, mint a 2008-as orosz megszállás. Tehát mi Grúziával ezt már megpróbáltuk megtárgyalni, csak eddig ezt nem akarták elfogadni talán ezt is valamilyen módon bele lehetne venni a szövegbe. A DFDCSTA-jel kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy mind a szociális, mind pedig a környezeti hatásokat meg kellene vizsgálnunk előzetesen egy hatástanulmányban, mielőtt elindítjuk ezt a programot. Mint ahogy azt más esetekben is láttuk, lehetnek esetleg szociális és környezeti problémák, ezért mindenképpen szükség lenne hatástanulmányra. Ezt a két fontos problémát látjuk mi a szövegben, és remélem, hogy megegyezésre jutunk majd. Köszönjük szépen, Lunacek kollega! És Liszek úr zárhatja majd le ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentés résztvevőnek, illetve az EU külszolgálatai kollégáinak, akik rendkívül nyitottan működtek együtt velem. Nagyon sok segítséget kaptam, és biztos vagyok benne, hogy konszenzusra fogunk jutni. Köszönöm, mondja az elnök. Ami a módosítókat illeti, a módosítók előterjesztésének határideje szeptember 28-a, déli 12 óra. és mint ahogy reggel megegyeztünk, az európai szomszédság politika felülvizsgálata lesz a következő témánk, és Brock úrnak fogom megadni elsőként a szót, hogy a déli polég, problémákat vesse fel, ugyanis David kollégánk nincs ma itt. Eh, micro, please. Micro. Kérem, a mikrofonját kapcsolja be, mielőtt hozzászól. Most talán működik? Az a megtiszteltetés ért engem, hogy Dávid úr jelentését, kérésére én magam vezessem fel. A déli partnerségre összpontosítunk a szomszédsági politikában. Úgy gondolom, hogy ez azt igényli, hogy új irányt vegyünk ebben a bizottság és eh, a főképviselőasszony közleményei jelentős eh, kiindulópontot jelentenek. Az európai szomszédság politikában új utat akarunk eh, kitaposni az arab tavaszt követően, és ez egyértelmű, egyre több dologra van szükség. Pénzügyi kérdéseket kell tisztázni, és arra hangsúlyt fektetni, hogy a költségvetési nehézségek, amely a pénzügyi válság miatt is ad, megfelelő szerepet kapjanak. Nem szabad ezt el felejtenünk, hiszen ettől is függ az, hogy a szomszédos országok demokratikusak és stabilak legyenek az észak-afrikai országok, a dél-európai országok békés forradalmat folytattak le, olyasmiket, amelyeket olyan szavakkal, amelyeket Közép-Európából, Közép-Kelet-Európából hallottunk a 70-es évek óta szabadság és mozgásszabadság, demokrácia, az, a, a szabadság, demokrácia, jogállamiság, kérdéskörében mindent támogatnunk kell, és éppen ezért üdvözöljük azt, hogy a mm, különböző lehetőségeket, mint az Európai Demokrácia Támogató Intézmény létrehozását eldöntöttük. Úgy gondolom, hogy a demokratikus és emberi jogi eszközök mindezt lehetővé teszik. Az Európai Parlamentnek van hatásköre ezekről dönteni, és ez nagy örömet is okoz számunkra, mint egy 1 milliárd eurót azonban ezekből a forrásokból a bizottság még nem, határozott, nem használt fel. Arról van szó, hogy a demokratikus mozgalmakat, civil társadalmat támogassuk a kormányzatok hatáskörén kívül. A bizottság illetékesei azonban nem mutatkoztak hajlandók erre, annak ellenére, hogy megszületett a megállapodás a a National Endowment for Democracy-ről. A bizottsági apparátus nélkül is lehet azonban észszerű politikát folytatni. Nagyon fontos, hogy a rendelkezés álló forrásokat is kihasználjuk. A második dolog pedig fontosnak tartom azt, hogy pont az ilyen országokban egyértelművé kell tenni, hogy intenzíven támogatjuk az ottani demokratikus fejleményeket gyorsan lehetőséget kell biztosítsunk ott, hogy a demokratikus folyamatok, választások előkészítése kialakulhasson. A két kollega a jelentésben nagyon fontos dolgokat említ, migrációval, szegénység elleni harccal kapcsolatban is, a politik, az ezzel kapcsolatos politikai folyamatokat is. Hangsúlyozzák a jelentésben, hogy szinergiák kell, hogy kialakuljanak az Európai Unióban a külső és belső politikai szakterületek között. Úgy gondolom ez ahhoz szükséges, hogy az Európa földközi tengeri térség gazdasági térségét is fejleszthessük. Épp a gaz, ez, a, ez a gazdasági tér az, amelyet úgy kell megszervezzünk, hogy ne pusztán a gazdasági kapcsolatok gazdasági útvonala legyen az egyes országok számára Európa felé. A kereskedelem 15%-a ezekben az országokban még egymás közti kereskedelem, és ezt kell támogatnunk. Tá- az országok közti infrastruktúrát erősíteni, az országok közti kereskedelmi struktúrát kell támogatni, hiszen ez politikai stabilitást, és ezzel majd növekedést is indít el. A jólét az csak a megfelelő gazdasági fejlődéssel, a térségen belüli gazdasági fejlődéssel erősíthető. Az Európai Egység érdeke is ezzel hiszen a területen egyre fontosabb a gyors gazdasági stabilizálás. A multilaterális megközelítés éppen ezért nagyon fontos, ugyanúgy, mint a keleti partnerségben volt. Kedves kollégák, én csak egy segéd előadó vagyok most, de ha megállapíthatom, hogy a kollégák jelentése megfelelő irányba mutat. Kikapcsolt az el és eh, Dávid úr eh, üzenetét természetesen át kell, hogy adjam. Ő is várja érveiket, szeretné ezeket bevenni a jelentésbe, és a módosítók, amelyek egy októberi dátum, ha jól emlékszem, talán éppen október, nem látom. He, október 7-e a módosítók benyújtási határideje, tehát Dávid úr nagyon szívesen fogja ezeket eh, a gondolatokat úgy felvenni, hogy a jelentését széles körben támogassák. Ha megengedik, még egy megjegyzést mondanék kiegészítésképp. Nagyon-nagyon mérges voltam, amikor legutóbb Egyiptomban jártam, olyan számokkal kapcsolatban, hogy vannak olyan jól hangzó európai projektek, amelyek 60-70 százalékos pénzkiadást jelentenek, egyszerűen európai tanácsadó cégek tanulmányaira költik -e projektforrások 60-70 százalékát. Ez az a, a teleírt papír ezeken a területeken használhatatlan. Jól működő projektekre van szükség, nem pedig jól kereső európai tanácsadó cégekre, akik támogatási pénzeken gazdagodnak még inkább. A forrásokat újra kell orientálni gyakorlati tartalmú projektek felé. Köszönöm. <clears throat> Grazie, onorevole Brock. Della parte nord... Köszönöm szépen Brock úrnak. Ami a keleti részt illeti, nincs itt sajnos a kolléga, aki felszólalt volna ezzel kapcsolatosan, és hogyha a kollégák nem szeretnének eh, hozzászólni ahhoz, amit Brock úrtól hallottunk, abban az esetben mégis mi nem manúr? Eh, gracias, presidente. Yo eh, lamento haber llegado Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy egy kicsit késve érkeztem, elnézést kérek ezért. Azt hittem, hogy ez a vita 12 órakor kerül sorra, egy kicsit korábban kezdték el, ezért nem is hallottam mindent, amit Brock úr mondott. Minden esetre összességében egyetértek a jelentés állításaival, és ahogyan Brock úr is mondta, jó az irány. Sajnálom, hogy nem tudtam olyan figyelmesen elolvasni a jelentést, mint ahogyan az megérdemelte volna. Három előzetes megjegyzésem lenne. Ezek a gondolatok akkor jutottak eszembe, amikor átfutottam a szövegen, főként a keleti részre vonatkoznak megjegyzéseim. Azt gondolom, hogy a földközi tengeri, illetve a mediterrán unióra vonatkozó megjegyzéseinket kicsit világosabban kellene megfogalmazni. Egy nagyra törő intézményről, nagyra törő célkitűzésről van szó, és csak specifikus regionális erőfeszítések révén kerül említésre ez az unió. Igaz, hogy nem épp a legragyogóbb időszakát éli ez a mediterrán unió, de azért mégis érdemes lenne azt kiemelten megemlíteni. Aztán a 13-as bekezdésben az ami a társulást illeti, főként a kereskedelemre vonatkozik a szöveg, véleményem szerint azonban itt szót kellene ejteni a szolgáltatásokról is. Ez a szó nem szerepel a szövegben, de szerepelnie kellene benne. Annak érdekében, hogy itt ne csak a termékekről és árukról legyen szó, illetve ne lehessen ekként értelmezni a szöveget ezért egy módosítót nyújtok majd be arra vonatkozóan, hogy benne álljon a szolgáltatás szó, hiszen nem csak arról van szó, hogy az EU nyitja meg a piacát, a piaci nyitásnak kölcsönösnek kell lennie. Természetesen egyetértek azzal, hogy az EU segítsen a piaci reformok végrehajtásában, de a piac, piaci nyitásnak meg kell történnie mindkét oldalon, ezért azt gondolom, hogy a szolgáltatások fontos szerepet játszhatnak és fontos, hogy a mi szolgáltatói vállalkozásaink is jelen lehessenek az adott piacokon. És ezzel zárom is a mondandómat, hiszen tudom, hogy kevés az időnk. A mobilitásról szóló bekezdésben úgy fogalmaz a szöveg, mintha csak az Európai Unió vállalna, eh, tenne vállalásokat. Figyelembe kell vennünk a fiatalabb generációkat, az Európai Uniónak ezen a területen eh, folytatnia kell erőfeszítéseit, és eh, jobban kell kezelnünk a migráció kérdését, itt a harmadik országok támogatása elengedhetetlen, az EU nem kezelheti egyedül ezt a problémát. A szomszédos országoknak is szerepet kell vállalniuk ezen a téren, ezért szeretném megjegyezni, hogy fenntartásaim vannak ezzel a ponttal kapcsolatosan. Azt hiszem az Európai Bizottságnak is fontos szerepet kell játszani a szövegből. Köszönöm. Köszönöm szépen Milan Mon úrnak. És a jelentéstevő megérkezett, aki a déli partnerségről szeretne szólni néhány szót. Öni a szó, parancsoljon. E, ten, e, to sprawozdanie... E, Szívics úr, köszönöm szépen. Mint ahogy gondolom, hogy mindenki tudja, ez a jelentés tulajdonképpen csak egy fejezete a szomszédság politika felülvizsgálatának. És ráadásul nem is ez az első vita ebben a témakörben, úgyhogy csak az egész jelentésnek a konklúzióival szeretnék foglalkozni. Vannak egyébként olyan fontos események, amelyek ezzel a témával kapcsolatosak, például a Varsói csúcs 29-én, a keleti partnerséggel kapcsolatban, és reméljük, hogy addigra elkészül ennek a jelentésnek is a végső szövegváltozata. Szeretnék három témát felvetni, amelyek nagyon fontosak ebben a tekintetben. Úgy gondolom, hogy ezek olyan témák, amelyek hozzáadott értéket jelenthetnek a jelentéshez képest. A bizottság kiadott egy közleményt ezzel a témával kapcsolatban, és ennek nagyon jól megfelel a mostani jelentés. Mindkettőben megjelennek azok az új elemek, amelyek a szomszédság politikát jellemzik. Az előző jelentésünkhöz képest nagyon sok előrelépés történt, az még a régebbi bizottsági közleménynek felelt meg. Na most, ami magát a jelentést illeti, a célunk az, hogy kohéziót tudjunk megvalósítani a keleti és a déli aspektusok között az mindenki számára egyértelmű, hogy nem teljesen külön, szétválasztott témákról és jelentésekről van szó, a keleti területekről és a déli területekről, hanem egy közös szöveg, amely mindkettőre utalást tesz. Ez a második fontos téma, amit szerettem volna megemlíteni. A harmadik dolog pedig az, hogy tulajdonképpen ez a jelentés még kisebb alfejezetekre lebontható, A, a benchmarkokat meg kell feleltetnünk konkrét célkitűzéseknek és konkrét elvárásoknak, és akkor a partnerek maguk alakíthatják ki azokat a politikákat, amelyekkel ezeket a mérföldköveket, ezeket a célkitűzéseket elérhetik. Tehát nekünk a célkitűzéseket kell megadnunk, és a partnerországoknak kell kidolgozni a megfelelő politikákat ezeknek az elérésére. Tehát mi a referenciákat határozzuk meg. A következő fontos téma nem más, mint a mobilitás. De igazából miről is szól ez? A mobilitás a vízumrendszerekről szól. És igazából, hogyha vízumrendszerekről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy egyszer majd a jövőben eltűnik a vízum kötelezettség. Ez nagyon fontos az Európai Unió imidzsének kialakításában és javításában is a partnerországokban. És van itt még egy téma, ami nagyon fontos, és félszemmel már Brock úrra nézek, ő itt ül a közelemben, várom a véleményét. Itt nagyon szép érveket vezethetünk fel, és itt arról van szó, hogy a csatlakozás kérdését bevegyük-e a dokumentumba vagy sem. Ezt még nem döntöttük el. Köszönöm szépen Szivics úrnak. Solc úr, következik az árnyék jelentéstevőnk. Ein, ein U statt einem O, also Schulz. Schulz, nem Scholz, de nem baj. Semmi gond. Kis fonetikai változtás csupán. Nos, szeretném kiemelni, hogy egy nagyon átfogó, jól strukturált jelentés áll előttünk, amely főként az emberi jogok területén nagyon pozitív megközelítést alkalmaz, és pontosan abba az irányba mutat, amelyet mi az Európai Parlament részéről nagymértékben támogatunk. Ahol további felvilágosításra lenne szükség, az a kérdés, hogy mi rejlik a demokrácia alapítvány mögött, milyen szerepet játszik majd a jövőben, milyen eszközökkel rendelkezik, és milyen feladatkörrel rendelkezik majd. Ugyanez igaz az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében is. Felvetődik a kérdés, hogy a külügyi szolgálat a jövőben milyen szerepet játszik majd közvetítőként, például a konfliktus helyzetekben. Gondoljunk Fehér Oroszországra, ahol az elnökválasztások óta egyre nő a feszültség, és a szeptember végében, végén Varsóban megtartandó keleti partnerségi csúcson ez szóba is kerül majd, de az 5 plusz 2-es tárgyalásokon, ami a Nyeszteren túli konfliktust illeti, nagyon fontos lenne, hogy a külügyi szolgálat az Európai Unió álláspontját képviselje. Fontos számunkra, hogy a jelentés a civil társadalom szerepét és lehetőségeit erősítse. Nagyon jó tapasztalatokra tettünk szert, ami a civil társadalmi fórumot illeti az Európai Unió és a keleti partnerség részéről. Ez az egyetlen olyan fórum, ahol Belarus részt vesz a párbeszédben Sajnálatos módon eddig Belarus nem tudott részt venni a párbeszédben, mert a parlamentet eddig nem választották meg demokratikusan, remélhetőleg a jövőre megéljük majd ezt is illetve elérjük majd ezt is. Ilyen értelemben felvetődik a kérdés, hogy a civil társadalom fejlődésének folyamatát hogyan tudjuk támogatni. Ezért szeretném ismét nyomatékosítani azt a javaslatunkat, hogy szükség van egy központi irodára, amelynek itt Brüsszelben lenne a székhelye, és amely koordinálná a civil társadalmi fórum munkáját a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Schulz úrnak. Pencéri úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A szomszédsági politika déli részével kapcsolatosan szeretnék tenni néhány megjegyzést. Többször is említettük már, hogy Dávid úr megközelítése jó. Én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy felmérjük a jelenlegi helyzetet, hiszen a mediterrán térségben állandóan változik a helyzet, és ezért talán egy sokkal rugalmasabb szomszédsági eszközre kell hangsúlyt fektetnünk. A többet többért alapelvet is fenn kell tartanunk, valamint hangsúlyt kell fektetnünk az egyes országok demokratizálódásában tett előre haladásra is, annak érdekében, hogy a Money Markets Mobility, tehát a 3M politikáját is folytathassuk a jövőben. Ilyen értelemben fontos, hogy így jobban meghatározzuk a prioritásokat és ahelyett, hogy egyszerűen csak azt az elvet kövessük, hogy mindenki kap egy keveset a rendelkezésre álló eszközökből. Ez olyasmi, ami tükröződik a jelentésben, és újra és újra hangsúlyozza a jelentés ennek szükségességét. Nem tudjuk, hogy a jelenlegi helyzet, a valóság hogyan is fest a mediterrán térségben, hiszen ott állandóan változnak a dolgok. Gondoljunk például Tunéziára, ott is ez a helyzet. És ha egy, hogyha egy kicsit nagy lelkűbb politikát folytatunk a megfelelő pénzügyi forrásokkal, hogy gondoskodjunk arról, hogy ez, az, ez a kísérlet valóban sikerrel járjon, járjon, akkor azt hiszem ez egy jó megközelítés az egész arab tavasz tekintetében, hogy megakadályozzuk azt, hogy ez az arab tavasz egyes országokban nevezessen egy mediterrán őszhöz. Köszönöm szépen Páncéri úrnak, Lochpiller asszony. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Szólásra jelentkeztem, de Flotra asszony illetékes a témában a mi frakciónkban, főként ami a déli szomszédság politikát illeti, ő jelenleg azonban Líbiában van, ezért nem szólalhat fel. Számunkra nagyon fontos, amiről a jelentés is említést tesz, nevezetesen a mobilitás alakítása a földközi tengeri térségben, és szeretnék ismét utalni arra, hogy múlt héten Strasbourgban a Frontex mandátumát meghosszabbítottuk, biztosan lesznek itt kiegészítések azzal kapcsolatosan, hogy a jövőbeni európai határpolitikát hogyan képzeljük el. A második dolog, ami nagyon fontos számunkra minden országban, noha ezek az országok különböző adottságokkal rendelkeznek, a jogállami struktúrák felépítése, különös tekintettel az igazságszolgáltatásra. Ezen a két területen tehát lesznek még kiegészítések. Köszönöm szépen, Lochbiller asszony. Romero López úr. Asszony, javít az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A vitához szólva, hadd mondjam el, hogy az egyes országokkal kapcsolatban tapasztalható új dinamika a, a múlt dinamikájához abszolút nem kapcsolódik a földközi tenger térségét, és különösen a déli partok országait a biztonság térségének kell, hogy tekint, tekintessük végre. A migráció ellenőrzése fontos, a menekültek kérdését tisztázni kell, tehát mindez még a jövőbeni tárgyalások témája kell, hogy legyen. Annak érdekében, hogy az ott élők életszínvonalát is ezzel együtt nevelhessük. Egy Éppen ezért úgy gondolom, több dolgot át kell dolgozzunk. Mindig különbséget tett mindig a lebontásban az egyes országokhoz kötött célokat határoztunk meg. Én egy olyan módosítót szeretnék benyújtani, amely most pont a decentralizált együttműködést kívánja erősíteni, különösen a, a városok, a, a különböző ország, ezekkel az országokkal. Fontos, hogy az együttműködés, amely a múltban többször nehézségbe ütközött, most megfelelő ellenőrzés alá essen, az e ADR-re megfelelő lehetőséget is biztosít, a pénzügyi ellenőrzésre is. Így lehet megfelelő fejlődést biztosítani a városoknak, városi környezetek számára, és a vidéki területeken élők számára is. Én nem az óriás projektekről beszélek, hanem a kisebbekről, amelyek alapvetően fontosak az állampolgárok életszínvonalának javításához. Köszönöm, Romero asszony. Lunacek asszony. Elnök úr, szeretném megköszönni a zöldek székben ülő kollégáimnak a hozzászólását, és csatlakozom is. Nagyon fontos az új szomszédsági politikában az, az új elem, hogy a partnerségi viszony erősödjön, ez alakuljon ki, és ne a more for more, hanem tehát a már eleve többet a többért mentén dolgozunk, hanem a civil társadalomra kezdjünk figyelni. Valóban eh, a civil társadalmat eh, szolgáló hivatalra, irodára itt eh, szükség lenne Brüsszelben. Ez koordinálhatná a munkát a civil társadalmakkal, és pozitív értelemben segítené a lobby munkát az EU felé, és saját kormányzataik felé egyaránt. A nyolcas pontnál a zöldek nevében javasolni fogjuk, hogy az emberi jogi helyzet éves felülvizsgálata ne csak lehessen, hanem legyen. Nem igazán értem, hogy miért nem a should, tehát az előíró szócskát használjuk, és miért az van, hogy kút, hogy lehet. Meg kellene nézni, hogy ezt sokkal, érdemes, tehát sokkal érdemesebb így megfogalmazni. A szabadkereskedelmi kapcsolatokkal összefüggésben én Jan kollégával ellentétben meg vagyok arról győződve, hogy hosszabb távon nem aszimmetrikus kapcsolatot kell kialakítani. Az európai országok és ezeknek az országoknak a gazdasága nem hasonlítható össze, és hogyha azonos hozzáférés biztosítunk mind a két fél számára, szerintem az gazdaságilag, szociológiailag, egyaránt fenntarthatóbb, illetve a szomszédos országok számára ezt eh, nem tartom annyira észszerűnek. Köszönöm szépen, Lunacek asszony. Úgy látom, más nem kér szót. Van-e a külügyi szolgálat képviselője, aki hozzá kívánna szólni? Ha nem, akkor az előadónak adom vissza a szót, Brok úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A jelentéssel kapcsolatos gondolatokat természetesen Dávid úrnak továbbítom, és úgy gondolom, hogy ezeket pozitívan, pozitív értelemben fel is lehet venni, és a módosítókra is várunk. Kérdés, amit eh, Schulz úr az alapítványal kapcsolatban felvetett, Nos, eh, már beszéltünk korábban erről, én magam is eh, olyanokkal, akik kérték ezt Szilkovszki kollega, illetve a lengyel külügyminiszter is hasonlót kért. Természetesen egy ilyen alapítvány meg létrehozásának megfelelő jogi követelményei és ideje van. Éppen ezért azt kellene biztosítani, hogy addig, amíg ez el nem indul, addig a meglévő emberi jogi eszközökkel segítsük az ottani munkát, és sokkal rugalmas, rugalmasabban alkalmazzuk a meglévő eszközöket a civil társadalom támogatásában. Tehát a, az Európai Demokrácia Erősítő Alapítvány, vagy Megerősítő Alapítvány munkaképességének kialakulásáig éljünk a meglévő lehetőségeinkkel. A tagság, amit Szijevics úr említett, és amit talán újra meg kell, hogy tárgyaljunk, szintén egy lehetőség, amire vissza kell, hogy térjünk. Nagyon fontos, hogy a keleti szomszédságpolitika országai a 49-es cikk hatája alá tartoznak függetlenül attól, hogy helyesnek tartják vagy sem a tagságot, jogukban áll az országoknak a tagságot kérelmezni. Pont ennyi. De egyébként az európai perspektíva kérdésében már van határozat, ez ugyan kompromisszum, de mégis azt annak az alapja, amit most jelenleg konkrétan munka során végzünk, a társulási szerződésekkel, stb. Sokkal erősebben kell tehát egyfajta kötődést, együttműködést kialakítani ennek alapján. Nem hiszem, hogy jó lenne, hogyha hiú ábrándokat keltenénk. De az sem jó, hogyha olyan reflexiókat erősítünk, amelyek alapján ezek az országok leállítsák erőfeszítéseiket, mert úgy gondolják, hogy automatikusan kizárjuk őket a tagságból. Úgy gondolom éppen ezért a lépésről lépésre haladás mellett kell dönt, döntsünk, hiszen ez az a megoldás, amely az ott élők számára közvetlenül és észszerű, kézzelfogható előnyöket eredményez, nem pedig azok a nagy társadalomtudományi tanulmányok, a kompromisszumoknál eh, ez fontos, hogy azok megvalósításra kerüljenek. Köszönöm. Allora, mi mm, viene detto... Köszönöm szépen. Azt szokták mondani, hogy még pillanat. Tehát, eh, mielőtt megadom uh, eh, Szafjevics úrnak a szót, Duff úr kért szót, ő most tudott csatlakozni hozzánk, és utána még egyszer az előadónak megadom a szót, Defur. Elnök úr, elnézést kérek, és nagyon hálás vagyok. Sajnos nem tudtam hamarabb ideérni. De, mint tudják, én vagyok az AFKO egyik dokumentumának a szerzője, és ennek alapján mondanék nagyon fontos dolgokat, természetesen tiszteletben tartva az Európai Unió és az Euromediterrán térséggel kapcsolatos elképzeléseket. Úgy gondolom, hogy alapvetően fontos, hogy kritikusan, teljes körűen tekintsük ezt a fajta kreációnkat. Személyes véleményem az, hogy ezt a konstrukciót olyanok hozták létre, akik nem értették az Európai Uniót, és akik nem értették a mediterrán térséget sem. Úgy gondolom, hogy intézményi értelemben sem látták ezeket át anomália tapasztalható, tehát intézményes, az intézményekkel kapcsolatban, és ez az oka annak, hogy nem tudjuk hozni, nem látjuk azt a fajta többletértéket, amit elvárunk az európai szintű politikáktól. Ezért vagyok kritikus a jelenlegi O4-es politi- vagy 04-es politika folytatásával kapcsolatban, és ezért gondolom azt, hogy fontos, hogy az Európai Unió euró-Mediterrán kapcsolatai eh, kikerüljenek a külügyi szolgálatok és Keti Eston hatásköréből. Reformokat szeretnénk hosszú távon. Ehhez pedig a szerződést is módosítani kell. A 49-es cikket is érinti ez, amit igen diplomatikusan kikerültek a, az AFED szakbizottság jelentéseiben az előadók. Elképzelhető, hogy az AFKO azt fogja javasolni, hogy a jövőben nyújtsunk be egy szerződésmódosító csomagot, amelyben egy új kategóriát vezetünk be, az EU társult tagságának kategóriáját. Ezzel három államcsoportot tudnánk meghatározni. Az első azok, akik nem csatlakozhatnak az Európai Unióhoz, mert nem európaiak. A második azok csoportja, akik nem azt választják, hogy ne csatlakozzanak az Európai Unióhoz, annak ellenére, hogy elvileg csatlakozhatnának. A harmadik pedig azok csoportja, akik megpróbálnák a csatlakozást, de nem tudják még teljesíteni a tagsági kritériumokat. Úgy gondolom, hogy a közeljövőben sem tudjuk már elkerülni azt, hogy intézményi vitát folytassunk hogy egy ilyen jellegű intézményi vitát folytassunk. Nem hiszem, hogy pragmatikus megoldás lenne az adhok kapcsolatok, kétoldalú, szubregionális vagy többoldalú kapcsolatok kialakítása, amelyeket jelenleg az Európai Unió fenn kíván tartani a szomszédságával. Nem hiszem azt sem. hogy ez hiteles keretet jelenthetne a hosszú távú szomszédsági partnerség számára, de természetesen az AFKO véleményét be fogom terjeszteni komoly megfontolásra, amint az a bizottság azt eh, megfogalmazza. Eh, Köszönöm szépen, Duff úr. Most a jelentés tevő következik, Szevics úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki megköszönte nekem ezt a tulajdonképpen még befejezetlen produktumot de mindaz, amit elvégeztünk már, jó munka, és köszönöm szépen a véleményeket, ezek segítenek nekem majd a munka folytatásában. Köszönöm a javaslatokat, és köszönöm majd eh, a módosító indítványokat is. Itt a mai vitából is már nagyon sok mindent leszűrtem, és nagyon örülök annak, hogy ez tulajdonképpen kiderült, hogy nagyjából mindenki egyetért ezzel a szöveggel, és mindenki azon dolgozik, hogy javítani tudjuk ezt a politikát. Tehát kritikákat tulajdonképpen nem hallottam, inkább mindenki a jövőre és a jövőbeli munkára koncentrált. Hát itt van egy nagyon érzékeny kérdés, a tagság, a csatlakozás kérdése. Ez benne van a jelentés 14. cikkében. Szerintem a megfogalmazás nagyjából meg is felel annak, amit Brock úr elmondott. Ennek nagyon örülök. Tehát a 14. pontban szerepel a csatlakozás kérdése, és ez már szerintem megfelelőképpen szerepel a szövegben. Ami pedig a lengyel külügyminiszter véleményét illeti, remélem, hogy ezt is megfelelőképpen tudjuk majd tükröztetni a szövegben. Szerintem ez is egyértelműen kiderül a szövegből. Mindenképpen olyan kiegészítéseket szeretnénk elérni a szövegben, amelyek a demokrácia fejlesztéséhez vezetnek ezekben az országokban. Az európai szomszédságpolitikának egyik nagyon fontos hozzáadott értéke a, az érintett országokban a demokrácia előmozdítása. Mi nem csak dokumentumokat szeretnénk kidolgozni, és nem csak növelni szeretnénk a leírott szavak számát és a teleírt papírok számát, hanem valóban gyakorlati módon szeretnénk segíteni. Duff úrral is egyetértek abban, amit az imént elmondott. Valóban szükség van arra, hogy mm, megteremtsük annak alapjait, hogy minél több ország közeledjen az Európai Unióhoz valamilyen szerződéses formában. Ezt nem nagyon látjuk írásban, a szövegben, most csak a saját magánvéleményemet mondtam el. De hogyha megkezdünk egy csatlakozási tárgyalási folyamatot, vagy egy társulási folyamatot, és itt most ugye három csoportról van szó, akkor először is meg kell néznünk, hogy ezek az országok egyáltalán kívánnak-e csatlakozni az Unióhoz, vagy sem. Tehát az első lépés mindenképpen csak társulás lehet bizonyos változtatásokat az eddigi kapcsolatainkban meghozhatunk, de lesznek olyanok, amelyek kockázatokkal járhatnak. Mindenképpen meg kell teremtenünk azokat a biztonsági korlátokat, amelyeken belül eljárunk ezekkel az országokkal. Tehát nyilván lesznek olyan partnereink, amelyek nem kívánnak csatlakozni az EU-hoz, lesznek olyanok, amelyek kívánnak csatlakozni, de mi úgy véljük, hogy még nincsenek felkészülve erre. Úgyhogy nagyon óvatosan kell bánnunk. Nagyon örülök egyébként az AFKO véleményének, és úgy gondolom, hogy még az év vége előtt elkészülhet ennek a szövegnek a végleges pontja, és ezt Dávid úr nevében is mondhatom. Köszönöm szépen Szevics úrnak, mondja az elnök. Mint ahogy ön is elmondta, október 7-éig, déli 12 óráig lehet a módosító indítványokat benyújtani. Akkor most nézzük az ötödik napi rendi pontot, az Üzbegisztánnal kötött partnerség és együttműködési megállapodás. Köszönjük szépen Nielsen asszonynak, hogy elfogadta a napirend módosítását, és azt, hogy egy kicsit később került sorra a napirendi pontja, de már is megadom neki a szót. Merci, monsieur le président. J'ai envie de dire que sur cet avis concernant euh, le commerce euh, du texte, des Köszönöm szépen az üzbegisztáni gyapott kereskedelemmel kapcsolatban. Mindenképpen a kompromisszum felé sikerült most már ellépnünk. Gondolom, hogy mindenki emlékszik arra, hogy Brock úr azt mondta, hogy a szakértőkkel kellene még egyszer külön találkoznunk. A közép szakértőkkel valóban találkoztunk is, az AFET, az INTA és a DROI szakbizottságokkal, Szerintem nagyon érdekes ülés volt ez, és nagyon sok hasznos szakértői véleményt hallhattunk, és ajánlásokat is, javaslatokat is kaptunk ezektől a közép szakértőktől. Annyit tudok elmondani, hogy az INTA szakbizottsággal maximálisan egyetértünk, és én személy szerint eléggé optimista is vagyok. Szerintem meg fogjuk találni a kompromisszumot. Röviden csak ennyit szeretnék elmondani. Köszönöm szépen Kiel Nielsen asszonynak a hozzászólását, és most szeretném megkérdezni, hogy szeretne még valaki hozzászólni. Jégel asszony, az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretném megköszönni Kiel Nielsen asszonynak a jelentést, és gratulálok is hozzá. Nagyon jó együttműködésben vehettünk részt, amelyet az a cél jellemzett, hogy a végén valóban egy jó jelentés szülessen. Kill Nielsen asszony és mi is természetesen sok-sok módosítót kaptunk, összesen 192 módosítót, és természetesen hatalmas munka el még előttünk, nevezetesen, hogy ezeket a módosítókat összhangba hozzuk egymással, és a jelentést a módosítókkal együtt aztán egy teljes egészé gyúrjuk össze. Azt hiszem azonban, hogy a nagy többség, az én véleményem szerint legalábbis, pozitívan áll hozzá a jelentéshez, támogatólag. elnézést kérek, hogy megszakítom, de hogyha nem választjuk el az Európai Unió Közép-Európa vagy Közép-Ázsia stratégiáját a gyapot betakarításról, akkor nem jutunk sehová. Most csak a gyapot betakarításról beszélünk, és nem általánosságban a közép-ázsiai jelentésről. Sí, in effetti il punto 5 all'ordine del giorno. Igen, valóban, mondja az elnök, az ötös napirendi pont a textilkereskedelemre vonatkozik, de tény, hogy ez is a közép-ázsiai stratégiához tartozik, de Üzbegisztán a téma. Parliamo della relazione, in effetti, sì. Elnök úr, ha azonban a jelentésről beszélünk, akkor javasolnám, és most egy kicsit meglepődtem én is, hogy Kill Nielsen asszony kapja meg először most a szót, mert hát ő a jelentéstevő. Donc, sur ce rapport, le... Rendben. Akkor nézzük most, hogy miről is beszélünk. Az Európai Unió közép-ázsiai stratégiájáról van szó, és egy jelentésről. Szeretnék köszönetet mondani én is mindenkinek, Egre asszonynak is, akik aktívan részt vettek ebben a munkában, és nagyon sok módosított indítványt is beterjesztettek. A javaslatok, amiket kaptam, Svoboda úrtól és Kopá asszonytól, ezek erősebbé, jobbá tették a szövegemet. Úgyhogy köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Na most, amit ma szeretnék elmondani a szöveggel kapcsolatban, az a következő. Amikor ezt a jelentést elkészítettük, akkor úgy döntöttünk, hogy az előző jelentés, a 2007-es jelentés stratégiáját szeretnénk megtartani. Nem arról van szó, hogy átmásoltuk a 2007-es szöveget, mert lusták voltunk dolgozni, nem az egyszerűség kedvéért, hanem úgy gondoltuk, hogy a 2007-es jelentés struktúrája nagyon jó, és ezt meg kell tartani. Bizonyos megközelítések változtak azóta, ezeket természetesen meg kell változtatni. De az az alapüzenet, ami a 2007-es jelentésben benne volt, azt most is szeretnénk megtartani. Nagyon sok előzetes tárgyalást folytattunk politikusokkal, civil szervezetekkel, és mindenki véleményét megpróbáltuk figyelembe venni. Összességében az derült ki, hogy a programjainkat, a segítségnyújtásunkat és az együttműködésünket a közép-ázsiai régió országainak a jelenlegi helyzetéhez kell igazítani, és azt is meg kell néznünk, hogy ezek a közép-ázsiai országok mennyire nyitottak a velünk való együttműködésre. Megkértük az Európai Külszolgálatot is, hogy vizsgálja meg ezeket az országokat, és nézze meg a különbségeket. Úgyhogy ezt szeretném mindenképpen tisztázni, hogy itt több országról van szó, és esetleg külön-külön bánásmódban kell részesíteni ezeket az országokat. A regionális együttműködés rendkívül fontos célkitűzés, de hát egy régió sokszor több országot is lefed, és ezek az országok különbözhetnek egymástól. Számomra a legfontosabb téma a biztonság. Közép-Ázsiában a biztonság szó végül is azt jelenti, hogy, az, hogy a hatalmon lévő rezsim biztonságossága. Tehát a lakosok, az emberek biztonsága minden esetben attól függ, hogy az uralkodó rendszer milyen módon vélekedik a biztonság kérdéséről. Úgyhogy amennyiben a népesség biztonságát szeretnénk garantálni, akkor mindenképpen az uralkodó rezsimmel, a hatalmon lévő politikusokkal kell felvennünk a kapcsolatot. Ezt azért mondom el háromszor, mert úgy gondolom, hogy vannak olyan kollégák, akik nem feltétlenül látják ezt be. Tehát akik nem látják be, hogy csak ez az egyetlen mód, ahogy eljárhatunk a biztonság kérdésében. Már a jövő hétre javasolni fogunk egy új ülést, hogy elkészülhessen ennek a szövegnek a végleges verziója. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr, és természetesen nem egyszerű ezt a két témát elválasztani egymástól, mégis fontos, hogy külön-külön szemléljük a kettőt. Köszönöm még egyszer Kill Nielsen asszonynak a munkáját, és igaza van, ezért is hangsúlyoztam, hogy 192 módosító érkezett, ezért nagyon fontos, hogy egy világ irányt tudjunk találni. Ez egy hatalmas munka lesz, Mégis szeretném hangsúlyozni, hogy soka, sok ezek közül alapját képezheti ennek a jelentésnek, ezért nagyon fontos, hogy jól együttműködjünk, és egy jó jelentés szülessen a végén. A Közép-Ázsia és EU közötti együttműködés fontosságát ismét hangsúlyozta számos módosító, és nagyon fontos számomra, hogy ezt valóban világossá tegyük. Közép-Ázsia egy olyan terület, amely Oroszország és Kína között helyezkedik el, az összes közép-ázsiai ország az Európai Unióra tekint, és ránk, az Európai Parlamentre is, főként az egyszerű emberek is ránk tekintenek, felénk fordítják tekintetünket, így nagyon fontos feladatunk van ehelyütt. A néppárt szempontjából szeretném elmondani, hogy az európai értékek, az emberi, ér, emberi jogok amelyeket mi demokratizálás fogalma alatt foglalunk össze, a legfontosabb pontot jelenték, és hogy ezt mindig meg kell követelnünk. A jelenlegi fejlemények azonban azt is mutatják, hogy ha nincs ezzel párhuzamosan jó gazdasági fejlődés, akkor nagyon nehéz végül jó körülményeket teremteni, és biztonságos helyzetet teremteni az emberek számára, és ezt megkövetelni. Ezért a gazdasági fejlődést és a demokratizálódást nem lehet elválasztani egymástól, ugyanakkor azonban fontos az is, hogy a gazdasági kapcsolatokat diverzifikáljuk. El kell kerülnünk azt a benyomást, hogy csak a nyersanyagok érdekelnek bennünket ezekben az országokban, fontos világosá tennünk, hogy az emberek is érdekelnek bennünket, és hogy a külföldi befektetések arra kell, hogy irányuljanak, hogy az adott országokban történjen termelő munka. Az egyes országok kapcsán, mint például Türkmenisztán és Kazasztán kapcsán tettünk külön megjegyzéseket. Alapvetően az összes közép-ázsiai ország esetében fontos számomra az, hogy egyenrangú partnerként kezeljük egymást, és hogy az mi gondolkodásmódunkat amely a mi hagyományunkból, a mi kultúránkból ered, ezekre az emberekre erőltessük. Tiszteletben kell tartanunk, hogy ott más hagyományok voltak, és más a múltjuk. Sok nehézséget valóban csak regionális kontextusban lehet szemlélni és megoldani. Fel kell szólítanunk a helyi kormányokat, hogy az olyan dolgokat, mint a migráció, a vízgazdálkodás, a határok kezelése, hogy ezeket komolyan vegyék. Ide tartozik az energetika területe is egyébként. Az összes kormánytól azt kell követelnünk, hogy nagyobb akaratra van szükség, nagyobb akaratot mutassanak, ami a reformokat illeti. Azt is szeretnénk, hogyha az EU követségek nem csak papíron léteznének a közép-ázsiai országokban, hanem úgy munkálkodjanak, hogy eleget tegyenek a különleges kihívásoknak helyben. Szeretnénk, hogyha az Európai Parlament képviselői és a közép-ázsiai parlamentek képviselői között egy fokozott eszmecsere jönne létre annak érdekében, hogy a kölcsönös megértést, a kölcsönös tiszteletet erősítsük. És szeretnénk, hogyha mi európai uniós képviselőként nagyobb szerepet kaphatnánk az emberi jogokról szóló párbeszédben, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a párbeszédek már zajlanak egyébként, és ha visszatekintek a tapasztalataimra az elmúlt évek során, akkor ez egy olyan terület, ahol még mindig sok kérdés vetődik fel az érintett országokban. Volt egy megbeszélésünk az UNICEF képviselőjével, és ezért is köszönetet szeretnék mondani Kill Nielsen asszonynak. Többek között a gyermekmunka is szóba került, és ez a találkozó számomra nagyon nagy segítséget jelentett a jelentés szempontjából. Oktatási projektekre van szükség, támogatásra van szükség ezen a területen befektetésekre. Egyrészt támogatni kell az élethosszig tartó tanulást, ez is nagyon fontos ezekben az országokban, másrészt azonban támogatást kell nyújtatni az oktatásban, ami a gyermekek, fiatalok oktatását illeti, de a vidéki területek tekintetében is fontos mindez. Ahogyan Kiel Nielsen asszony elmondta, hogy folytatni fogjuk a közös munkát, lenne még egy javaslatom, amelyet még eddig nem tettem szóvá, mert tulajdonképpen most tudatosult bennem. Van a bizottságban egy eszköz, illetve vannak eszközök, TAEX Twinning és egy harmadik eszköz is létezik. Ezek nem működnek együtt közvetlenül a közép-ázsiai országokkal, arra irányulnak, hogy a szomszédsági politikát, illetve a jelölt, tagjelölt országokkal való együttműködést javítsák. El tudnám képzelni, hogy mivel ide Európai Uniós szakértők érkeznek ezekbe az országokba, ezen programok keretén belül, érdemes volna a közigazgatásból is embereket ide küldeni ezekbe az országokba, akik esetleg visszajelzést, visszacsatolást adhatnának nekünk, hogy mit tudnánk ott még jobban tenni. Köszönöm, elnök úr. Eh, Köszönöm szépen. Úgy látom, más nem kér szót. A külügyi szolgálatos eh, adom meg, akkor a szót azt asszonynak. Köszönöm szépen. Nagy örömmel konstatálhatom, hogy egy hullámhosszon vagyunk, és mindenki nagyjából egyetért a jelentésemmel. Jegle asszonynak köszönöm szépen, hogy hozzászólt, és hogy elmondta, hogy a regionális parlamenti fórum rendkívül fontos lenne a közép-ázsiai régióban. Ez lehetővé tenné, hogy az ottani parlamenterek az itteni képviselőkkel szorosabban tudjanak kapcsolatot tartani. Ez egy olyan állandó párbeszéd fórum lehetne, ami tényleg elkerülhetetlen annak érdekében, illetve hát elengedhetetlen annak érdekében, hogy meg tudjuk oldani a közös problémákat. Köszönöm a javaslatokat, úgy látom, hogy lesz még néhány megbeszélni valónk, de ezeket a beszélgetéseket én mindig nagyon érdekesnek találom. Jegle asszonynal folyamatosan együtt dolgozunk, és nagyon örülök annak, hogy ő is biztosított minket a segítségéről. Közös elkötelezettségünk a demokrácia, jogállamiság és a biztonság megteremtése, ezen továbbra is együtt fogunk dolgozni. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, Kiel Nielsen asszony. Most pedig emlékeztetnék mindenkit arra, hogy 14-én, október 14-én szavazunk. Most pedig a következő napi rendi pont. ami az LK Üzbegisztán partnerség együttműködése a textére kitérően. Köszönöm szépen. Ez a textilkereskedelemmel kapcsolatos vélemény, ez az INTA és a DROI szakbizottságokkal közösen elkészített szöveg lesz. Itt uh, tulajdonképpen a gyermekek foglalkoztatásáról van szó, ugyanis a gyapott betakarításban nagyon sokszor dolgoztatnak gyermekeket. Itt tulajdonképpen gyermek kényszermunkáról van szó, ami törvénytelen. Az Intával és a Droival tegnap volt egy közös megbeszélésünk, ott voltak azok a szakértők is, akik ezzel a témával foglalkoznak. Nagyon sok konkrét javaslatot, véleményt kaptunk ezektől a szakértőktől, akikkel közösen dolgozunk a gyermek kényszermunka visszaszorításában. Gondolom, hogy mindannyian egyetértünk ezekben a célkitűzésekben, úgyhogy szerintem gyorsan elérjük majd a kompromisszumot. Köszönöm. Úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni, de, de mégis asszony. Úgy gondolom, hogy Weidere asszonyhoz csatlakozom e kérdésben, és az ő véleményét mondom, aki árnyék előadó, és nem tudom ma itt lenni. Köszönjük Kill Nissen asszonynak ezt a jelentést, bár ez még a belső vita szakaszában is van. Két nagy kérdés van ebben a témakörben, nem mint hogyha véleménykülönbség lenne, de differenciáltabban vélekedünk erről. A kereskedelmi megállapodást nem lehetne leállítani, és nem lehetne azt, mm, sokan mondanák, hogy először azonban a gyermek kényszermunkát le kell állítani, ezt megelőzően a mi elképzeléseink érdekében. De megjegyzem, Üzbegisztánnak nem nincsen szükségszerűen az Európai Unióra szüksége, hiszen ott van Kína. A gyapotot ott is el tudják adni. Tehát, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor Vajdere asszonyjal és az EPP-s kollégákkal határozottan meg vagyunk arról győződve, hogy igenis, ennek ellenére, mint minden más kapcsolatban Türkmenisztánnál és máshogy is, követelményeket kell támogatnunk, de az együttműködést ne szakítsuk félbe. Folytassuk az, folytatni kell az együttműködést. Nagyon örültem annak, hogy tegnap az UNESCO képviselője azt mondta, hogy korlátlan hozzáférésük van Üzbegisztánban, nem nyilatkoznak a gyermekmunkáról, de azt mindig is mondják, hogy két millióról egy millióra csökkent már a szám ugye mondhatni, hogy félig tele vagy félig üres a pohár, de van még munka itt a területen. De meg kell követelni, hogyha a gyapottal pénzt keres ez az ország, akkor az a helyiek érdekét kell, hogy szolgálja, hogy módosítsanak a gyártáson. Gépeket kell beszerezni, felválthatják akkor az embereket a gépekkel, ezt az utat kell végigjárni. Ez kell, hogy legyen az a kérdés, amit megkövetelünk. A második dolog, amit nem fogadok el, elutasítom, az a kifejezés, hogy a legrosszabb diktatúrája a világnak Üzbegisztán. Nos, úgy gondolom, hogy lehet, hogy valaki így vélekedik, de kimondani azt, hogy egy bizonyos országban van a világ legszörnyűségesebb diktatúrája, úgy gondolom, hogy egy EP állásfoglalásban vagy véleményben nem kell, hogy benne legyen, de azért köszönöm szépen Nielsen a Kill Nielsen asszonynak a munkáját is elnök úr. Köszönöm szépen, Jégle asszony. Nem tudom, hogy más kíván-e még hozzászólni a kérdéskörrel kapcsolatban. Sziviecs úr. Igen, köszönöm szépen. Ellen Nikopát helyettesítem. A program változása, a napirend változása miatt nem tudott itt maradni, úgyhogy helyette mondom el a következőket. Természetesen osztjuk, vagy osztozunk az üzbék kormány megoldásainak kritikájában az ország emberi jogi problémáinak megoldására vonatkozó intézkedéseit mi is kritizáljuk, de úgy gondolom, hogy a gyermekek kizsákmányolása a textiliparban, abban az ágazatban, amelyel a dokumentum is foglalkozik, jelentős kérdés. Ezért követeljük, hogy az ország hatóságai határozottan leállítsák a gyermekek kizsákmányolását, vagy kényszermunkáját. Szocialistaként lényeges módosítókat is szeretnék majd erre vonatkozóan benyújtani, de ez a kérdés annyira fontos, hogy meg kellett külön említsem. Köszönöm szépen. Az Európai Külügyi Szolgálat kíván-e szólni? Nem kíván szólni. Akkor október 4-én szavazunk erről. A napi rendünkön ezen e, kívül nincsen már több pontunk, úgyhogy búcsút mondhatunk egymásnak. A következő ülésünkön Brüsszelben október 4-én 15 órakor találkozunk. Szívből köszönöm, és mindenkinek kellemes hazaut.